Kedves barátaim, Szidik Irtosz urat vártam, hogy megérkezzen, és hogy megkezdhessük a 16-os napi rendi pont tárgyalását. Ezt úgy döntöttük, hogy most tárgyaljuk meg, ugyanakkor ő nincs itt, ezért azt javaslom, hogy a 14-es napi rendi ponttal kezdjük el akkor. Itt tartunk egyébként is a napi renden. A 14-es napirendi pont a balesetet szenvedett, betegségből felgyógyult munkavállalók visszaintegrálása a munkaerőpiacra. Megadom a szót a jelentéstevének. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy szakbizottságunk foglalkozik a sérülésből vagy betegségből felgyógyuló munkavállalók visszaigazkedési lehetőségeivel a minőségi foglalkoztatásban. Úgy gondolom, hogy a statisztika azt mondja, hogy ez a helyzet egyre gyakoribb. Azt látjuk, hogy egyre később mennek nyugdíjba az emberek, emiatt egyre több időt törtenek a munkában, amiatt egy egyre nagyobb az esély annak, hogy előbb-utóbb sérülést szenvednek a munka közben, és kiesnek a munkából. Ugyanakkor az orvostudomány egyre gyorsabb ütemben fejlődik, és azok is, akik korábban olyan betegségben szenvedtek, amivel nem lehet egy gyorsan felgyógyulni, most tulajdonképpen egyre több embernek van lehetősége arra, hogy a gyógyszerészet, az orvostudomány eredményeinek köszönhetően kilábaljon a betegségéből és visszatérjen a, a munkaerőpiacra. Fontos, hogy a tagállamok és az Európai Unió összessége különböző eszközök segítségével lehetővé tegye ezeknek az embereknek az optimális visszatérést egy átmeneti időszakon keresztül és újra munkát tudjanak vállalni. Más jelentéstevőkhöz hasonlóan, akiknek ugyancsak volt lehetősége részt venni jelentés megírásában. Én is elgondolkoztam azon, hogy mit is írjunk bele, és mit hagyjunk ki. Lényegében úgy döntöttem, hogy csak az alapokat szeretném lefektetni a jelentésben, ezzel tudtam megoldani, hogy a tartalmat a korlátozott mennyiségű e, korlátozott terjedelembe bele tudjam e, dolgozni. Ne felejtsük el azt, hogy azok, akik e, felgyógyultak egy-egy betegségből, akiknek sérülésük volt, balesetük volt, a legtöbb esetben szeretnének visszatérni munkavilágába szeretnének kiteljesíteni, szeretnék kiteljesíteni az életüket a munka szempontjából is. Az nem kérdés, hogy dolgozni akarnak, a kérdés az, hogy tudunk, tudjuk-e támogatni őket, tudjuk-e lehetővé tenni számukra, hogy dolgozzanak, vagy pedig félretoljuk őket a pálya szélére, e, arra kényszerítjük őket, hogy maradjanak otthon és maradjanak passzívak. Nos, úgy gondolom, hogy ma rengeteg eszközünk van, amelyen lehetővé tesszük, tehetjük ezeknek az embereknek, hogy visszatérjenek a munkavilágába, ezért erről nyíltan kell beszélnünk, e, meg kell osztanunk egymással a helyes gyakorlatokat, bevált gyakorlatokat, cégek között épp úgy, mint országok e, között. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a munkavállalók az állami szférában milyen helyzetben élnek, mert amikor helyes gyakorlatok megosztásáról beszélünk, a munkadokról beszélünk, nagyon gyakran csak a nagy cégekre gondolunk, vagy a KKV-kre, de nem gondolunk arra, hogy az állam is munkadó. Hiszen még a közszolgálatban dolgozóknak is szüksége lehet, hogy van ilyen támogatásra és olyan eszközökre, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy visszatérnek a munka világába, és valamilyen sérülés vagy betegségből betegség után. Ennek megfelelően több részre hoztatom jelentésemet, először is a megelőzést emeltem ki. Nagyon sok ország és nagyon sok kormány sok energiát fektet a megelőzésbe, ez nagyon helyes, de itt is van még mit tenni azért. A második fontos dolog a korai beavatkozás, mert csak ennek eszközével tudjuk eredményesen segíteni az embereket. És ennek természetesen gazdasági haszna is lehet, mert minél hamarabb avatkozunk be, annál kisebbek lesznek a baleset, a sérülés, a betegség következményei. A e harmadik rész konkrétan a munkába való visszatéréssel foglalkozik. Ahol, ahogy említettem, ez az a rész, ahol korlátjaim voltak terveim szempontból, néhány intézkedésre kitértem természetesen, de a lényeg az az, hogy az embereknek érezniük kell, hogy támogatja őket a munkaadójuk. A munkaadóknak szükségük van arra, hogy rendelkezzenek azokkal a tanácsadókkal, kócsokkal, trénerekkel, pszichológusokkal, akik ezt a munkát el tudják védeni, és akik segítik a cégeket abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a munkai környezet szempontjából is ezekhez a kihívásokhoz helyzetekhez. Fontos, hogy minél több rugalmas munkavégzés lehetővé tévő megoldást ismerenek és alkalmazzanak a munkaadók. Szeretném volna sok minden más is belevenni még a szövegbe az új készségek elsajátítását például, mert lehetséges, hogy valaki, aki sokáig nem dolgozott, de egyébként felgyógyult, időközben a cég olyan fejlődésen ment át, hogy az adott munkavállaló ugyan vissza tud térni a régi eh, állásába, de új készségeket kell időközben megtanulnia. És eh, módot kell arra találni, hogy a készségeit eh, fejlesz -e a munkadó segítségével. Itt újra természetesen említhető az élethosszítató tanulás, és sok olyan terület is van, ahol teljes mértékben meg kellene változtatni az emberek szemléletét, gondolkodását, ami nem egyszerű dolog. De úgy gondolom, hogy lehetséges, legalább részben lehetséges. Szeretnénk, hogyha munkaadók felismernek, hogy számukra kifejezetten értelmes dolog a tapasztalt személyek újrafoglalkoztatása, akkor is, hogyha egy idején már nem dolgoztak, sokkal jobb ez, mint egy vadonatúj ö, ö, munkatársat fölvenni, akit azt neki kell képezni nulláról. Ezen kívül fontos, hogy a munkavállaló a gyógyulási folyamatban tudjon szakértőkkel, pszichológusokkal beszélni, orvosokkal, adott esetben olyan orvosokkal, akik kifejezetten foglalkoztatás egészségügyi eh, szakemberek, és akik segítenek neki abban, hogy minél hamarabb visszatérjen eh, egészségi állapotától függően a megfelelő munkakörbe. Nos, így szerettem volna röviden összefoglalni azt, hogy mit akartam elmondani a jelentésemben. Van még néhány eh, fölvetés, amit szeretnék a jelentésbe beledolgozni, és ezért örömmel várom az együttműködést a kollégáimmal ez a jelentés mindenféleképpen aktuális és igen értékes. Egyikünk sem tudhatja, hogy saját életében mikor rendel ez a pont, amikor adott esetben hasonló helyzetbe kerül, sérülés szenved, balesetet szenved, megbetegszik, bármelyikünk kerülhet ebbe a helyzetbe. Elnök, köszönöm szépen! A néppárt árnyékentéstevője Bach úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentéstevőnek szeretnék köszönetet mondani. Kiváló jelentést készített, nagyon jó ez az alap, és erre, ebből abszolút ki tudunk indulni, ez jó vita alap. Eh, nyilván nagyon sokszínű eh, problémákkal nézünk szembe. Azt követelte, és ehhez szeretnék csatlakozni, eh, azt hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon aktuális téma, nagyon fontos téma, ezzel abszolút egyetértünk. Ez mindenképpen fontos a társadalom számára. Beszélt arról, hogy egyre öregedő társadalommal nézünk szembe, a munka világa, világát is érintik, a túlságos stressz helyzetnek kitett munkavállalók megbetegedései, a digitalizáció is további stresszfaktort jelent, pszichoszociális kockázatok merülnek fel, tehát a balesetekhez hozzájárulnak még ezek a pszichoszociális tényezők. A megelőzésre is utalt a jelentéstevő, ez nagyon fontos számomra. A megelőzés oda vezet, hogy el lehet kerülni a a munkával kapcsolatos megbetegedéseket. Hogyha egy munkavállaló hosszabb távra táppénzre megy, vagy képtelen a munkáját végezni, akkor akkor az orvosok, a szociális szolgáltatások, a társadalombiztosítás, a munkadó, a munkavállaló együtt dolgozva eh, kell, hogy segítsen eh, annak, aki ilyen nehéz helyzetbe került, kiszolgáltatott helyzetben nem szabad egyedül hagyni. Eh, ebben egyetérthetünk. A jelentéstevő beszélt arról, hogy a korai fellépés nagyon fontos, jelentős, különbséget kell tenni a, a tartós munkanélküliek és azok között, akik betegség miatt régebb óta nem tudnak a munkaerőpiacon szerepelni, részt venni. Persze van a kettő között, a két halmaz között lefedettség hogyha valaki munk- betegség miatt hosszabb ideje nem tudott dolgozni, akkor a visszatérésekor teljes támogatást kell, hogy kapjon. Számomra egy jó megközelítés a terápiás célú félmunkaidő, hogy valaki újra bekapcsolódhasson a munkahelyi, a munkába, de még azért pihenésre is legyen ideje. Nagyon fontos ezeket az embereket kísérni, pszichológiailag is azok, akik hát két közül a padalástek, akik hát egyrészt nem elég betegek ahhoz, hogy úgy mondjam, hogy rokkan nyugdíjat kapjanak, másrészt viszont a munkaerőpiacon nem tudnak száz százalékban részt venni. Ezért azt gondolom, hogy és a jelentéstevő is utalt arra, hogy ezek, ezek az emberek szeretnének dolgozni, nem akarnak örökre tápénzen maradni, és nem akarnak rokanyugdíjat sem. Egyszerűen minden lehetőséget meg kell adni nekik arra, hogy a munka világába újra integrálódni tudjanak. Nyilván mindannyiunk számára fontos, a, tisztá, hogy tisztázzuk ezeket a részletkérdéseket, mind a munkadók, mind a munkavállalók szempontjából. Köszönöm. Thank you. Then I'll give the floor to... Köszönöm. Megadom a szót Panna képviselőnek, a szocialisták árnyékedés devőjének. Köszönöm szépen. A jelentéstől kiváló munkát végzett, a legfontosabb ügyeket felvetette, és felvázolta a kontextust is azt a kontextust, eh, amely, amelyet eh, ez a jelentés kezelni szeretne strukturálisan is. Az elégentéstevő is kitért ezekre a vállalkozásokra, úgyhogy mindezt nem ismételném már saját megjegyzésemben, és inkább három területre, három különböző területre összpontosítanék, ahol szeretnénk kiegészíteni a jelentést. Örömmel hallottuk azt, hogy a jelentéstevő szeretné, hogyha jelentését megérős, megerősítenénk eh, módosítók révén ezt eh, személy szerint eh, örömmel fogadom és vállalom is és bízom benne, hogy a többi árnyékjelentést, a többi frakció részéről ugyanúgy fog eljárni. A kiindulási pontom az mindig az, hogy ismerjük el, hogy mindegyikünk, a tagállamok valamennyi polgára alapvető joggal bír arra, hogy dolgozhasson. Ez szerepel az emberi jogok egyetemes nyilatkozatában, és nem szabad szem előtt tévesztenünk, hogy amikor olyan intézkedésekről beszélünk, amelyek abban segítik az embereket, hogy munkát tudjanak vállalni, az legalább annyira emberi jogi kérdés, mint gazdasági kérdés. Azért fontos, hogy ezzel tisztában legyünk, és úgy gondolom, hogy az Európai Unió feladata a tagállamokkal karöltve, hogy a megfelelő eszközökkel, mechanizmusokkal, megfelelő partnerek bevonásával lehetővé tegyük, hogy ezek a lehetőségek életkortól, betegségtől, sérüléstől és bármely más jellemzőtől függetlenül mindenkinek a rendelkezésére álljanak, hogyha az élet úgy hozzá, hogy szükségük van erre. saját munkám során arra fogok koncentrálni, hogy biztosítsam, hogy paritást tudjunk teremteni, egyensúlyt tudjunk teremteni a szellemi, illetve a testi betegségek problémák között, hiszen egyre többen foglalkoznak mentális egészségügyel kapcsolatos problémát. Általában a munkavállalók közül minden negyediknek van élete során legalább egy alkalommal mentális egészségügyel kapcsolatos problémája. Itt egyre e, több burnout, kiégéses e, e, problémát tapasztalunk a munkahelyen. A digitalizáció ugyancsak problémákat okoz az emberek úgy érzik, hogy folyton dolgoznak, mert akkor is ott vannak, a, akkor is a munkahelyükön vannak, amikor nincsenek a munkahelyükön, mert az elektronikai eszközök oda kötik őket szabadidőjükben is és a jelentésen keresztül szeretnénk biztosítani, hogy a testi, fizikai sérülések, betegségek mellett ugyanakkor arányos hangsúlyt kapjanak a mentális problémák is. E, és kritikusan fontos e, ugye a mentális egészségügyek kapcsolatos stigmák elleni küzdelem, a munkaadók és a szélesebb körben, szélesebb értelmeve társadalom szemléletváltás is alapvetően fontos ezen a területen. El kell ismernünk, hogy ha ezeket a problémákat pozitívan tudjuk kezelni a munkahelyen, akkor ez nagyon pozitív mértékben hozzájárul a szélesebb társadalom fejlődéséhez is. A második terület, amire összpontosítani szeretnék, az egy nagyon konkrét e, csoportot érint, azokat az embereket, akik e, olyan betegséggel e, küzdenek, amely sajnálatos módon e, halálos mert ezeknek az embereknek különösen nehéz a helyzete, és közöttük vannak olyan emberek, akik úgy döntenek, hogy, hogy ebben az élethelyzetben nem akarnak dolgozni, de nagyon sokan vannak, akik gazdasági vagy más okokból is, akár az emberi méltóság okából is úgy döntenek, hogy amíg tudnak, addig szeretnének dolgozni. Jelen pillanatban egy olyan kampányon dolgozom, amelynek az a célja, hogy új jogi védelmet biztosítson, új törvényeket biztosítson eh, annak érdekében, hogy a halálos betegséggel küzdő, de egyébként munkavállalásra alkalmas emberek eh, dolgozni akarnak, akkor megfelelő védelemben részesüljenek. Nagyon fontos ügy ez. Én is gondoskodunk el arról, hogy azok, akik dolgozni szeretnének halálos betegségük ellenére, eh, tudjanak dolgozni. Végül a harmadik pont, amit említeni szeretnék, és amire koncentrálni fogok a frakcióm véleménye kidolgozása során, az a partneri kapcsolatok szerepe. olyan politikák és intézkedések kidolgozása, amely lehetővé tesz az embereknek a munkavilágába a visszatérést, Számos fontos szervezet dolgozik ezen a területen, például a szakszervezetek. A jelentés nem ismeri el ilyen pillanatban a szakszervezetek jelentős szerepét. Úgy gondolom, hogy ez módosító révén meg kell oldanunk, hiszen azt látjuk, hogy a legjobb sikereket, legjobb programokat, a legsikeresebb programokat éppenséggel olyan helyeken lehetett megvalósítani, ahol kifejezetten jó kapcsolat és párbeszéd van a, a munkaadók, illetve a munkavállalókat képviselő szervezetek, tipikusan a szakszervezetek között. Ezzel kapcsolatosan érdemes ezt még tapasztalatokat cserélni a tagállamok között is, szakszervezeteknek nagyon fontos szerepe van, e, sikeresen töltik be ezt a szerepet, és olyan e, szerep ez, amelyet a munkaadókkal vállalkozásokkal, mindenféle méretű cégekkel együttműködve eh, tudnak ellátni. Eh, abszolút fontosnak tartom, hogy amikor ezt a jelentést kidolgozunk, akkor szembesüljünk azzal, nézzünk szembe azzal, hogy eh, mennyire más, hogy érinti a nagy vállalkozásokat, mint a kis és mikrovállalkozásokat ez a helyzet, és erre mindenképpen oda kell figyelnünk, disztingválnunk kell nagy örömmel várom az együttműködést a jelentéstevővel és a többi jelentéstevő kollégámmal, hogy olyan jelentést fogadhassunk el, amely tükrözi, amely a lehető legmagasabb ambíció szintet tükrözi, hogy minél többet tegyünk tenni azokért az emberekért, akik betegség vagy sérülés után szeretnének visszatérni a világába, és ismerjük el, hogy ez nem csak gazdasági kérdés, hanem ez alapvető emberi jogi kérdés, a munkához való jog érvényesülésének kérdése. A politikáinkat úgy kell kialakítsuk, hogy ezt a fölismerés mindenki hétköznapi élete részévé tegyük. Elnök, köszönöm szépen, az AD tevője nincs itt, és nem is helyettesíti senki, jól látom. Gume, eh, Gue, eh, Paloma López Vermelho. Köszönöm szépen, elnök asszony, és nagyon szépen köszönöm a jelentéstevőnek is, amiért ezt a rendkívül eh, aktuális jelentést elkészítette, előkészítette. Ugye három területről beszélt meg, korai beavatkozás. Ez úgy gondolom, hogy a megfelelő megközelítés, mert pontosan gondolom, hogy a megelőzés területén fontos eszközeink vannak, például az EU-OSA intézménynek a anyagai ez mindenképpen egy pozitív elem lehet. Ami, ami leg, leginkább aggaszt engem, az nem más, mint az munkavállalók visszaintegrálásának rendszere. Szeretnénk hangsúlyozni néhány konkrét témát is, kettőt emelnék ki konkrétan. Az egyik, meg kell erősítenünk a közegészségügyi szolgáltatásokat az a munkavilágába való visszaintegrációval kapcsolatban, hiszen sajnos gyakran azt látjuk, hogy különböző szervezetek nem az adott munkások érdekeit képviselik. Jó lehet azoknak a munkavállalóknak, akik egy betegségből, sérülésből térnek vissza, nagyon sajátos igényeik vannak, és ezekre kell össze, odafigyelni konkrétan. Nyilván megértjük azt, hogy a jelentésnek vannak fizikai határai, terjedelmi határai, de ennek ellenére fontos lenne, hogy megemlítsük a fogyatékkal élő dolgozókat is, és azokat is, akik egy eh, betegség, egy betegszabadság, egy baleset után visszatérnek, lehet, hogy szükség lesz arra, hogy a munkakörüket is eh, alkalmazzák ezeknek az embereknek a munkaképességéhez. A, a, a sikeres visszaintegrálás érdekében alapvető fontosságú, hogy eh, a megváltozott munkaképességre figyeljen a munkadó. Itt valóban eh, vannak jó gyakorlatok, vannak eh, olyan munkakörök, ahol lehet olyan munkakörök tilakítani, ahol támogatást kapnak a dolgozók, lehet a sajátos igényeknek megfelelő munkaköröket alakítani. Ehhez azonban aktív foglalkoztatás politikára van szükség, amely konkrétan koncentrál arra integrációra. Záró megjegyzésként elmondanám, hogy a népesség öregszik. Kétségtelen, hogy ez a valós helyzet, ezt látjuk napról napra. Ugyanakkor a munkavállalói élet nem bizt, meghosszabbítása nem feltétlenül megoldás. Tehát nyilván vannak olyan munkavállalók, akik szeretnének tovább dolgozni, és számunkra nyilván biztosítani kell a védelmet annak érdekében, hogy az aktív munkás életüket meg tudják hosszabbítani, amint, ami, amikor, amennyiben erre alkalmasak valóban. Viszont nem lehet kötelezni az embereket arra, hogy túlságosan és hosszú idő keresztül dolgozzanak, mert hogyha meghosszabbítjuk a nyugdíjkorhatárt, kitoljuk, akkor, akkor több ember marad munkában, és nehezebb lesz a betegeket visszafogadni. Tehát ezzel együtt úgy gondolom, hogy úgy kell kiigazítani a helyzetet, hogy úgy kellene a jelentést finomítani, hogy ezt a vonatkozást is tükrözze valamilyen módon. Valóban a szociális partnerek, a szakszervezetek az egyik legfontosabb aktív, tevékeny partner ezen a területen, a munkahelyi egészség és balesetvédelem területén ők az aktívak, és mindent megteszek, hogy támogassam a jelentés kidolgozását. Köszönöm. Thank you very much. Uh, uh, Köszönöm szépen. Az ALDE nincs itt, ha jól látom. Akkor rátérünk a zöld frakcióra. De a zöldeket sem látom. Úgyhogy akkor a EFTD, Laura Agár, tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen a, a jelentéstevő munkáját. Szitnantka asszony munkáját. Én osztom a megközelítését, és nagyra értékelem azt is, hogy a közös módosításokra elég mozgásteret hagyott, és az anyag kiegészítésére. Én ezt az anyagot nagyon fontosnak tartom, főleg ami az első részt illeti, ez szerintem nagyon jól sikerült, főleg ami a megelőzés jelentőségét illeti. Ahhoz, hogy a sérülések és a megbetegedések számát csökkentsük, ne felejtsük el, hogy ezek gyakran a megelőzés hiányára vezethetők vissza. A munkahely nem helyez elég hangsúlyt az egészségre. Elég sokszor beszéltünk a törvényhozási ciklus elején erről a témáról. Ez alapvető jelentőségű. Még egy nagyon fontos aspektust szeretnék kiemelni. Az is fontos, hogy a vállalkozásoknak legyen lehetőségük arra, hogy a megelőzésre, a munkai biztonságra koncentráljanak, ebbe beruházzanak. Stratégiai intézkedésekről van itt szó, nem csak arról van szó, hogy a sérüléseket megelőzzük, hanem az egészségtelen munkahelyi körülményekre visszavezethető betegségek megelőzéséről. Az Európai Bizottság intenzíven foglalkozik ezzel a kérdés, kérdéssel. Láttuk az irányelvet a rákkertő anyagokról is. Fontos, hogy a vállalkozások lehetőséget kapjanak arra, hogy beruházzanak a megelőzésbe, és hogyha súlyos meg, hat, nagy megelőzési költségekbe verik magukat, akkor kompenzációt kell ezeknek fizetni hiszen ez nem csak a munkaadók és munkavállalók számára előnyös, hanem minden ezáltal érintett aspektusra vonatkozik. Aztán egy további fontos téma, a munkavállalók és a munkaadókkal szembeni egyenlő bánásmód, ez nem mindig valósul meg. Itt általában azokra a munkavállalókra koncentrálunk, akik balesetet szenvedtek, munkai balesetet vagy munkahelyi megbetegedést, megbetegedés érinti őket, de az egyenlő elbánás nem valósul meg. Olaszországban például a nők kifejezetten diszkriminációval néznek szembe. A szülés után a munkahelyre való visszatérés egy nagyon fontos téma. Természetesen eh, az, hogy valaki eh, szül, eh, anyává válik, ez se nem baleset, se nem munkahelyi megbetegedés, de mégis sok nő, aki gyermeket vállal, végül is elveszíti a munkáját, és nem eh, valósul meg vele szembe az egyenlő elbánás. Vagy eh, elbocsátják tehát, ahogy mondtam, vagy pedig kevésbé fontos pozíciókba helyezik át. Más munkahelyre eh, helyezik át, a munkavégzés helyét megváltoztatják, és ezzel tulajdonképpen arra kényszerítik, hogy hogy ott hagyja azt a munkahelyet. Ez eh, számomra egy nagyon fontos téma. A szociális biztosítási rendszerek a társadalom biztosítás keretében eh, tervezni kell a munkahelyre való visszatérés eh, kísérését, segítését. a szülési szabadság vagy a betegség után. Figyelembe kell venni a specifikus készségeket, és személyre szabott továbbképzést kell biztosítani. Én támogatom a jelentéstevő megközelítését is. Ezeknek az embereknek a kísérése, segítése, ez nagyon fontos. Minden eszközt ki kell használni, amelyek adódnak ezen a területen, és a munkahelyre való reintegráció nem csak a munkadó és a munkavállaló számára pozitív, hanem a vállalkozás számára is, hiszen ezek az emberek forrást, erőforrást jelentenek a vállalat számára ösztönzőket kell biztosítanunk a vállalkozásoknak, cégeknek, hogy újra integrálják tehát ezeket a személyeket, főleg a kis és középvállalkozásokra gondolok itt, akik nincsenek ehhez hozzászokva ezekhez a különleges helyzetekhez. Nem csak a bevált gyakorlatok cseréjéről van szó, nyilván vannak olyan országok, ahol erre sor kerül, hanem konkrét intézkedéseket, eszközöket kell a vállalkozások kezébe adni, hogy garantálni tudják a munkavállalók reintegrációját. Ezek az új eszközök ezek nem csak azt szolgálják, hogy a posztindustriális világban, a munkaerő világában megállják a helyüket a munkavállalók, hanem a telework, a smart work is fontos szerepet játszik, persze a garanciák, a védelem szintje, magas kell, hogy legyen. Célokat kell meghatározni, és lehetőséget kell biztosítani ezek elérésére az adott vállalkozás lehetőségei potenciája fényében meg kell próbálni ezeket az innovatív munkaformákat, munkavégzési formákat eh, a hagyományos munkavégzési formákkal párhuzamosan kísérni, figyelemmel kísérni, de ezek is fenntarthatók kell, hogy legyenek. A munkavállalók eh, reintegrálása azt is jelenti, hogy a szociális kirekesztés ellen fel kell lépni. Nincsenek másodosztályú polgárok, nem lehet senkit magára hagyni, főleg nem olyan embereket, akik nem csak a vállalkozás számára, hanem az egész társadalom számára erőforrás jelentenek. A munkaerőpiacra való reintegráció alapvető eszköz. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Nyilván mi is részt veszünk ennek a jelentésnek a véglegesítésében, módosító javaslatok benyújtásával. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Joel Mela, tessék, az INF e részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony. Igen, ez a téma, ami a reintegrációt illeti, sérülés vagy betegség után. Akik ismeri, ismerik a témát, azoknak mondom, hogy a jelentéstevő nem csak a e, megfelelő tengelyeket vázolta fel, amelyeken el lehet indulni, hanem javaslatokat is tett, amelyek elfogadhatók szerintünk. Csak egyetlen dolog, e, amit szeretnék elmondani, ez ne, ehhez nekünk, Európának semmi köze. Az államok e, illetékességébe tartozik ez. Önök beszéltek, a munkai bizton, illetve beszéltünk a munkai biztonság stratégiájáról európai szinten. Hát őszintén ez a tagállamok munkajogától függ, munkatörvénykönyvtől, a társadalombiztosítástól, a vállalkozástól, a szociális partnerektől Európának semmilyen akadályt nem szabad itt fölállítania. Amit szeretnék kiemelni, az az, hogy Európa nagy felelősséget visel abban, hogy a munkakörülmények degradálódnak Európában. Tegnap is hallottuk, az átláthatósággal kapcsolatos, a munkakörülmények átláthatóságával kapcsolatos vitát. A vállalkozások is elmondták, hogy elegük van. Nem akarnak még több normatív, technikai akadályt, adózási, közvetlen, közvetett akadályt a megszorítások miatt. Mindez súlyos hatással van a stabilitásukra és ez gazdaságilag is nem, nem vállalható. Tegnap elhangzott, hogy fontos, hogy a nők dolgozhassanak, hogyha akarnak, de az is fontos, hogy ne kelljen dolgozniuk, ha nem akarnak. A, a minimál bérek és a közép jövedelmek a szegénység felé csúsznak most már le, a nők ezért kénytelenek dolgozni, ezért nagyon nehéz családi helyzetbe kerülnek, és nagyon nehéz megtartani az elfogadható vásárlóerőt. Mindebben nagyon nagy felelőssége van Európának, illetve ez hozzájárul a munkanélküliséghez is, nem csak ez, de ez is. Az, az eurozóna nem indul fejlődésnek, ne felejtsük el, nézzük meg a szociális tablót, ami nem régen készült el, a nagy különbségeket mutat az országok között, a régiók között, és az önök által javasolt eszközök bevezetéséhez ez elengedhetetlen lenne, ami az idősebbeket eh, illeti. Eh, itt őket is fenyegeti a munkanélküliség, mert mindenki tapasztalt, de olcsó munkaerőt akart, eh, illetve az időseket bent akarjuk tartani a munkavilágában, egyre emeljük a nyugdíj határt, korhatárt, és ezzel az olyan, olyan aberált helyzetbe kerül örülünk, hogy a nagyszülőknek kell dolgozniuk ahhoz, hogy az unokák nyugdíjrendszerét fenntartsák. Hát ez elfogadhatatlan. Ezt a témát komolyan vesszük, meg megpróbáljuk megtalálni, hogy hol van Európa helye, hol van a tagállamok helye, de nagyon fontos, hogy ne helyezzünk még több terhet a vállalkozásokra. Mindig úgy csinálnak, mintha az ő nevükben beszélnének, őket védenének, de nem ismerik a helyzetüket. Köszönöm. Szeretne még valaki hozzászólni? végignéztük, végig mentünk a hozzászólók listáján, és nincs más jelentkező, akkor megadom a szót a jelentéstevőknek, eh, Zitánszka asszonynak, vagy meghallgassuk a bizottságot? De most már közben a jelentéstevő eh, kapott szót. Én nagyon jól ismerem a helyzetet, eh, asszonyom, úgyhogy ez nem vetheti a szememre. Köszönöm a az árnyék jelentéstevőknek a hozzászólását. Ahogy mondtam, A jelentésem korlátozott, terjedelmű, nem tudtam mindent belevenni, amit szerettem volna, úgyhogy valóban beszélni fogunk a mentális egészségről, majd ez, erre is igyekszünk kitérni, és a végzetes betegségben szenvedők helyzetét is fel kell eh, vetni. Eh, most ugyanez a jelentés arról szól, akik, azokról szól, akik sérülésen, vagy baleseten, vagy betegségen estek át, és vissza szeretnének térni a munkaerő világába, de akkor is hát fontos ezt a témát is megemlíteni, ezt a, célcsoport, ezt a csoportot is megemlíteni. Egyetértek azzal, hogy a jelentés a szociális partnerekre is ki kell, hogy terjedjen, ahhoz, hogy a legjobb gyakorlatok kicserélését támogatni tudjuk, hadd említsem a szlovák példát, a szociális partnerek, a szak, szakszervezetek igyekeznek inkább a párbeszédre koncentrálni, vagy a fizetések, jövedelmek kérdésére, és nem annyira erre a konkrét kérdésre. Tehát, hogyha valami legjobb gyakorlattal rendelkezik valamelyik ország, akkor azt nagyon szívesen fogadom. A szociális partnerek nyilván számukra is fontos ez a téma, igyekeznek segíteni az embereknek visszatérni a munkavilágába baleset vagy sérülés után, vagy betegség után. Ami a KKV-kat illeti, biztosítanunk, biztosítanunk kell egy bizonyos pénzügyi támogatást, nem minden vállalkozás tud pszichológust fizetni, vagy kócsot fizetni, aki segít a munkavállalóknak, Úgyhogy biztosítanunk kell a pénzügyi támogatást különböző alapokból. De nem csak ez fontos, hanem nem szabad elfelejtenünk azt sem, hogy ez a támogatás fenntartható kell, hogy legyen. Nem tudunk csak az Európai Uniós alapokra koncentrálni, a tagállamoknak e-, ezt a támogatást a saját forrásaiból ki kell egészíteniük. Emellett fontos, hogy legyenek az új munka, munkavégzés új típusai, vagy az új típusú munkahelyeken is kell, hogy legyen támogatás. Többet kellene foglalkoznunk a fogyatékossággal élőkkel is. Sokan, akik sérülésen, baleseten estek át, valamilyen fogyatékossággal kell, hogy együtt éljenek. Fontosnak tartom azt a tényt is, hogy nem csak az adott személyre kell koncentrálnunk, aki visszatér a munkavilágába, nem csak a munkadó munkavállaló kapcsolatára, hanem az egész csapatodnak részt kell venni, a munkatársaknak is részt kell venniük ebben a folyamatban. Ez fontos a teljes környezet számára. Köszönöm szépen az árnyék jelentéstevőknek, és várom a további együttműködést. Köszönöm szépen ez a téma, úgy látszik, mondja az elnök, valóban foglalkoztatja a munkatársakat. Itt van az Európai Bizottság képviselője is, Costa David. Szeretne hozzászólni? Tessék. Igen, mondanék néhány szót, ha megengedik. A bizottság politikája a e, foglalkozási egészség esetében a preventi, prevencióra e, koncentrálna. Most ez a jelentés, hát mondjuk nem a, a e, az érem teljesen másik oldala, vagy a ló oldala, de hát ahhoz közel van. Egy ügynökség is létrejött, és ez is a téma fontosságát hangsúlyozza. A jelentés a helyes hangsúlyokat határozza meg, első látásra úgy tűnik legalábbis, Ami ennek a megvalósítását illeti azonban, ez felvethet bizonyos problémákat. A kultúráról is beszél ez a jelentés, ez egy nagyon fontos aspektus, hogyha megpróbálják az összes tagállamot arra ösztönözni, hogy egyformán gondolkodjanak ebben a témában, ez megfelelne a jelentés szellemének. Minden esetre ez a jelentés felhívja a figyelmünket a dolog lényegére, tehát az egészségügyi problémával küzdő munkavállalók problémájára. Ezt el kell ismernünk. Persze vannak olyanok, akik nem akarnak dolgozni, ahogy ezt említette a képviselő asszony is, de végül azt gondolom, ha, hogyha nem is eseti alapon kell dönteni, de azért valami ehhez közeli megoldást kell találni. A jelentésnek mindenképpen előnye, hogy felhívja az érdekelt felek figyelmét erre a konkrét problémára, ami valószínűleg egyre jelentősebb lesz. Én orvos végeztem, és ami az egészségügyi politikák természetéből levonható tanulságokat illeti, hát az egyik legfontosabb az, hogy a az élet tartam egyre növekszik. Nincsen meg, vagy nincsen meg a, nincsen, nem néztem meg a konkrét adatokat, de ezt kijelenthetjük. És ezzel a trenddel a probléma is súlyosbodni fog. Aztán a nyugdíjkorhatár kérdése is felmerül. Egyes tagállamok egyre kitolják a nyugdíjkorhatárt, nem tudjuk, mi lesz ennek a vége. Az ön jelentésének a pozitívumait mindenképpen tudomásul veszük és elismerjük, és ez egy kiindulási alap. Mi magunk is kezdtük, kezdeményeztünk bizonyos intézkedéseket, és hát meglátjuk, hogy milyen következtetéseket tudunk levonni. Nem tudom, hogy mennyire sikerült inspirálni önöket. Nyilván tudjuk, hogy számos területen hatalmas nyomás helyeződik ránk, hogy cselekedjünk, fellépjünk. Ez is egy ilyen terület, meglátjuk, mit hoz a jövő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a hozzászólásokat. A, ami az ütemtervet illeti, a 20, április 25-26-án szavazunk a bizottságban, és később majd a plenárison, de erre nem áll rendelkezésemre a pontos információ. Most pedig Agnes Öngérez kérem, hogy vegye át az elnökséget, mert én nekem el kell mennem egy találkozóra, az osztrák munkahogyi miniszterrel találkozom, azt hiszem, hogy most a 16-os napi rendi pont következik, ugye? J'ai pas entendu. Pourquoi on fait pas le point 15 It's Okay. Um... Elnézést, mi a helyzet a 15-ös ponttal? Sorry. Excusez-moi, j'ai pas compris. Akkor még egyszer, mi történik a 15-ös ponttal? Úgy tűnik, hogy ez kimaradt, egyből a 16-osra térünk rá. Elnök. Deal with this item 16 at the start of the... Hogyha jól tudom, akkor a 16-os napirendi pontot előre hozta volna az elnök, de nem volt itt a kollégánk. Akkor most már azonban megérkezett, a következő napirendi pont időpontja előtt pedig még 8 percünk van, úgyhogy gondoltam, hogy előre hozzuk. Tehát 16-os napirendi pont következik, majd 10 óra körül a 15-ös, és akkor az, tartjuk az ütemtervet. Nézzük a 16-os. A Ciprusi Egyetem tanára, tanárainak munkajoga, ciprusi egyetemi tanárok munkajoga. Fölkérem a téma előadóját, hogy mutassa be a témát. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, először is elnézést kérek. Elnézést kérek azért, hogy azt kértem, hozzuk előre az én napi rendi pontomat de aztán nem volt igazából arról tudomásom, hogy ezt a kérésemet jóvá hagyták. Nézzük akkor konkrétan a témát. Arról beszélünk mindig Európában, hogy nagyobb mértékű kutatásokra van szükség. Nos, Cipruson nagyon kevés olyan egyetemi tanár van, aki elvégezte, aki doktori fokozatot kapott, és egy kutatást végeztünk, valamint a bizottsághoz fordultunk. Azt mondtuk, hogy az egyetemi tanárok jogait ö, le kell, hogy fedje az erre vonatkozó európai jogszabály. Azonban azt látjuk, hogy ez az európai jogszabály léptányomon sérül, nem tartják be az egyetemi tanárok illetve az egyetemek a tanárok jogait, ezért a bizottsághoz fordultunk, hogy orvosolja a helyzetet, illetve kérje a ciprusi kormánytól azt, hogy az egyetemeken ne biztosítson atipikus munkahelyeket. Nem kaptunk eddig választ, ezért a foglalkoztatási bizottsághoz fordultunk. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak, hogy ma itt van, és részt veszen ezen a vitán. Tisztelt kollégák, kutatói pozíciókat akartunk létrehozni az egyetemeken, de végül is ezek nem konkrét állások, hanem úgynevezett kollaboráns tudományos munkatársak, vagy külön pozícióban levő munkatársak, akiket vagy óradíjban fizetünk, vagy pedig rész, részmunkaidőben dolgoznak, a szociális jogokhoz pedig nem jutnak hozzá. Tehát nem rendelkeznek társadalombiztosítással, ez pedig azt jelenti, hogy nem részesülnek egyenlő bánásmódban a többi tanárral. hiányzik a nemzeti kormányszintű stratégia az ilyen munkatársak státuszának elismerésére. Nincs meg a megfelelő jogalkotási keret, amely a tanításban és kutatásban résztvevő doktoranduszok státuszát szabályozná. Ezért mindenképpen orvosolni kell a helyzetet. Azt is el kell mondanom, hogy ezek a kutatók európai programokkal foglalkoznak, vagy nagy részük. A tanárok, illetve a kutatók közössége azt kéri, hogy hozzunk létre egy státuszt, egy olyan státuszt, amely megfelel az európai követelményeknek, illetve biztosítsuk számukra a teljes körű társadalombiztosításhoz való hozzáférést, illetve minden munkavállalót megillető jogot. Azt is kérik, hogy az általány javadalmazást szüntessük meg, és azt kérik, hogy folyamatos foglalkoztatásban dolgozhassanak, ne pedig időnként és megszakított szerződések keretében. Ezért várjuk az Európai Bizottság véleményét is ebben a témában. Köszönöm szépen, elnök, köszönöm, és nagy örömömre szolgál, hogy üdvözölhetem a bizottságot itt a mai napon. Remélem, hogy választ is kapunk erre a problémára. Sorry for not pronouncing your name correctly. Lucy Tafon kapja meg a szót. Kérem, adjon választ ezekre a kérdésekre. Köszönöm. Igen, köszönöm szépen. Nos, Net Piansonnak hívnak, és a kutatási főigazgatóságon dolgozom. Először is választ kívánok adni a kérdésekre, majd Lucy kollégámnak adom át a szót, aki a foglalkoztatási kérdéseket általánosságban vizsgálja majd. Nos, először is hadd mondjam el, hogy igen, láttam a benyújtott kérdést, választ is adtunk arra, bizonyára úton van a válasz. Um, Két kérdést kell megvizsgálni, szerintem. Egyrészt van egy általános foglalkoztatási, munkaügyi politika, illetve körülmények, kérdések, aztán konkrétan a kutatók, az egyetemeken dolgozó kutatók státusza. Tehát ez a két külön terület. Nos, mi egy ajánlást fogalmaztunk meg, ez nagyon fontos részben tartani, tehát nem rendeletet adtunk ki, hanem ajánlást 2005-ben és ebben az ajánlásban az szerepel, hogy megfelelő munkakörülményeket kell létrehozni a kutatók számára, és azt javasoljuk, hogy ugyanolyan foglalkoztatásban kell őket részesíteni, mint a többi munkavállalót nyitott, transzparens formában, érdemeiknek megfelelően. Ez egy ajánlás. Tehát Mivel ajánlásról van szó, ezért az egyetemek döntenek végső soron arról, hogy hogyan foglalkoztatják a munkatársakat. Sajnos ebben nem szólhatunk bele a bizottság részéről, tehát konkrétan nem szólhatunk bele ebbe a kutatás, kutatókkal foglalkozó kérdésbe. Természetesen ennek vannak munkaügyi vonzata is, és akkor átadnám a szót a kollégámnak, hogy ezeket taglalja. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Kiegészítésképpen annyit szeretnék elmondani, hogy a bizottság egy kezdeményezést szeretne benyújtani a társadalom biztosításhoz való hozzáférés témájában az önfoglalkoztatókra vonatkozóan. A szociális jogok pillére, pillére kapcsán konzultációt folytattunk, és ott is ezzel a témával, vagy hasonló témával foglalkoztunk. Nagyon sokan Európában akik önfoglalkoztatóak, vagy nem folyamatosan dolgoznak, nem jutnak hozzá társadalombiztosítási, illetve szociális jogokhoz, gondolok itt az anyasági juttatásokhoz, a nyugdíj juttatásokhoz, a táppénzhez, és így tovább. 2017-ben egy kutatást végeztünk ebben a témában, valamint egy két lépcsős konzultációt folytattunk a szociális partnerekkel, ugyanebben a konkrét témában. Aztán egy nyilvános konzultációt is is elindítottunk. Ennek eredményeképpen, ahogy mondtam, március közepén egy kezdeményezést fogunk elindítani. Ez a szociális jogok pillérenek 12. elvével foglalkozik majd, tehát a foglalkoztatás típusától függetlenül a munkavállalónak joga van a szociális juttatásokhoz, illetve a társadalombiztosításhoz. Itt tehát egy szélesebb körű diskurzusról van szó, amely túllép konkrétan a kutatók területén. Arra ösztönözzük a tagállamokat, hogy zárják a hiátust, és próbáljanak meg mindenkinek egyforma szociális jogokat biztosítani. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig a kollégát keresem, aki a kérdést föltette, szeretne -e ismét szót kérni, vagy pedig elégedett a válasza? Szót kért, tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is hadd mondjam el, hogy a bizottságunk nagyon sok jelentést készített a kiszolgáltatott munkavállalásról, az atipikus munkahelyekről, és így tovább. Úgyhogy nagy érdeklődéssel várjuk ezt a kezdeményezést, amelyet egyébként üdvözlünk, és üdvözöljük azt is, hogy a 12-es elvet fogja kibontani, tehát a szociális jogokra vonatkozó pillér 12-es elvét. A bizottságtól azt vártuk volna, hogy konkrétan a ciprusi kormányhoz, illetve a ciprusi egyetemekhez forduljon ajánlással. Ez pedig azt jelenti, hogy az általános ajánláson túl szerettünk volna egy konkrét ajánlást kérni a bizottságtól. Azért, hogy konkrétan ezzel a kérdéssel a kormányt, illetve a ciprusi egyetemeket keressék meg, és így javíthassuk a munkakörülményeket. Elnök. Igen, hogyha jól értettem, akkor a válasz úton van az önök épülete és a mi épületünk között. Uh, Lehetőségünk nyílik majd arra, tehát, uh, hogy a későbbiekben megvizsgáljuk alaposabban ezt a kérdést. És akkor három perces kér- késéssel a 15-ös napi rendi pont következik, a tagállamok foglalkoztatás politikáira vonatkozó iránymutatások. Itt van a jelentéstevőnk. Zenok asszony, önnek adom meg a szót. Kérem, mondja el, véleményét mutassa be ezt a témát. So, uh... So here we react, of course, on the Commission's proposal. Köszönöm szépen. Nos, ezt a javaslatot a helyes irányba tett lépésnek tekintjük. A társadalmi jogok, szociális jogok, eh, esélyegyenlőség, integráció, szociális védelem szempontjából, illetve a megfelelő minimum jövedelemhez való jog szempontjából is ez nagyon fontos. Tehát eh, ezek azok az elképzelések, amelyeket a parlament már nagyon régóta támogat, és eh, örömünkre szolgált az a kellemes meglepetés, hogy eh, a bizottsági meghatározásákban immár a quality jobs, a minőségi munkahelyek kifejezés szerepel az egyszerű jobs, azaz munkahelyek helyett. Nos, a szociális pillérhez való kapcsolódás e, és az európai szemeszter ciklusai e, az országspecifikus e, értékelések és ajánlások, ezek mind bele fognak kerülni, bele lesznek dolgozva a szövegbe a szegénység minden formájával szembeni küzdelmel együtt a jogokra alapozóbb munkaerőpiac kialakításával, szociális védelem megerősítésével és a minőségi foglalkoztatásra helyezett nagyobb hangsúlyjal, az integráló munkaerőpiac kialakításával. Szeretnénk hangsúlyozni azt is, hogy a hozzáférhető és megfizethető gondozási szolgáltatások és a fiatal kisgyermekkori gyermekellátás ugyancsak fontos kérdések. Szeretnénk, hogyha ez az eszme is hangsúlyt, sokkal erősebb hangsúlyt kapna a dokumentumban. Ugyanakkor még egyszer el kell mondanom, hogy a probléma még mindig az igazi demokratikus felügyelet kérdése az eljárás tekintve, hiszen az Európai Parlamenttel csak egyeztetnek ebben az, ezekben az ügyekben. Mi azonban elvárjuk a, a maradéktalan a teljes körű bevonásunkat. nem csak mellékesen szeretnénk megjegyzéseket tenni, mint a korábbi években, hanem szeretnénk, hogyha megjegyzéseinket teljes mértékben figyelembe vennék. A magunk részéről demokratikus eljárás folytattunk le, egyeztettünk a szociális partnerekkel, és hálásak is vagyunk nekik, amiért ilyen módon hozzájárultak a munkánkhoz. Ennek szellemében nagy örömmel meghallgatom, hogy a JESZ és többek mit mondanak majd a, jelent, a tervezetünkről. És mint hogy eh, szeretnénk egy olyan szöveget benyújtani, amelyet a Foglalkoztatási Szakbizottság eh, masszívan támogat, eh, hiszen az a célunk, hogy a bizottság mm, hallja, hogy a hangunk erős és határozott. Elnök, köszönöm szépen, akkor megadom a szót először is Hetman úrnak, ha jól tudom. A néppárt nevében fog megszólalni, igaz? Rendben, Hetman úr. Dziękuję bardzo pani przewodnicząca. E, ja chciałbym na wstępie e, przeprosić. Köszönöm szépen, elnök asszony. Marek Plura helyett eh, szólalok meg, aki nem e, tud itt lenni, mert nagyon fontos e, ENSZ konferencián vesz részt, e, a fogyatékkal élőkről szól ez a konferencia, de megkért, hogy e, jelenjek meg helyette és olvassam fel az a, álláspontját. Szeretnék köszönetet mondani ezért a jelentésért, jelentéstevőnek. Az oktatási rendszernek valóban figyelembe kell vennie a munkaerőpiaci követelményeket és a személyi fejlődés követelményeit is. A kulturális, eh, a társadalmi, szociális megállapodásokat, eh, a tevékeny polgári lét eh, feltétele a nyitott társadalom és jó működő piaci, munkerőpiac. Ehhez szeretnénk néhány felvetést hozzátenni, a mikrovállalkozások létrehozása, a kis és középvállalkozások létrehozása és az administratív terhek csökkentése nagyon fontos, ugyancsak fontos, hogy a versenyalapú szociális gazdaságot erősítsük. Azaz a fogyatékkal élők teljes bevonását el kell érnénk a munkaerőpiacba, hiszen most már 80 millió emberről beszélünk, akiknek, akikben óriási potenciál rejlik a gazdasági növekedés szempontjából, az Európai Unió szociális koherenciája szempontjából nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők részesülhessenek megfelelő képzésből, oktatásból és munkához juthassanak feladatunk, hogy a nyitott eh, munkaerőpiacon is eh, támogassuk a foglalkoztatást. Felül kell vizsgálnunk a fogyatékkal, kapcsol, fogyatékkal élők eh, életével kapcsolatos döntéshozatal mechanizmusait. Tanácsadó szolgálatokra van szükség, a, tanács, a tagállamoknak biztosítaniuk kell azt is, hogy a gondozókat is támogatja, azokat, akik kénytelenek eh, családtag gondozása miatt eh, lemondani saját karrierjükről. Eh, fontos, hogy a fogyatékkal élők tanulhassanak és dolgozhassanak, de a gondozóikról se feledkezünk meg. Ugyancsak fontos az, hogy a struktúrális alapokat is felhasználjuk erre, ez az európai szociális alapot is magába foglalja, és ezzel be is fejezném kollégám véleményének ismertetését. Köszönöm. Thank you, Mr. Hetman. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Szeretném megadni a szót a szocialisták képviselőjének. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevőnek a munkáját. Nagyon jó volt ez a jelentéstervezet, de a foglalkoztatás politikai iránymutatásokkal kapcsolatban a teljes javaslat eh, a négyes javaslattól, a négyes ponttól függ, ahol az Európai Parlament teljes bevonását kérik. A jelenlegi eljárás, mely szerint a parlamentet csak megkérdezik, ez nem felel meg se az idők szellemének, eh, sem a a legújabb fejleményeknek. A foglalkoztatás politikai iránymutatások legújabb felülvizsgálata során a parlament véleményét teljes mértékben figyelmen kívül hagyták. Minden olyan a határozat, amelyet Európában hoznak demokratikus módon, vagy többségi döntése kellene, hogy megszülessen, ez kellene, hogy legyen a tanács érdeke, és a parlamentet be kell vonni, hogyha a parlamentnek teljes együttdöntési joga van, akkor ezzel az európai szemeszter legitimitását és elfogadottságát is erősítjük, illetve az ország specifikus ajánlásokét. Ez mind a kettő a gazdaság és munkapolitikai területen megvalósuló európai koordinációs eszköz és a foglalkoztatáspolitikai iránymutatásokból indul ki. 25 módosítójavaslat szerepel ebben a jelentés tervezetben. Itt a nullaórás szerződések is szerepelnek. Ez minket, a szociáldemokrata frakciót kifejezetten érdekli, és ezt üdvözöljük, hogy ide fölvették további e, egyértelmű megfogalmazásokat fogunk követelni a minimál jövedelemmel kapcsolatban. A munkavállalók a gazdaság felét teszik ki legalább, és ezért a szociális jogaiknak megfelelő fontosságot kell tulajdonítani. Végül pedig hadd hangsúlyozzam, hogy nagyon fontos, hogy a parlament egyhangú, egységesen lépjen fel, ahogyha a tanácssal szemben együttdöntési jogokat követel, akkor én azt kérem, hogy itt közösen igyekezzünk nyomást gyakorolni. Köszönöm. Thank you. Uh, and before I give the... Köszönöm szépen és ott magadám a szót az ECR frakciónak, hogy mondjak annyit el, hogy a terem hátsó részében e, meghívott vendégek vannak jelen. Massimo csak kollégánk hívta meg őket, ők e, az Abruzzo régió helyi képviselői, ha jól értem. E, üdvözlöm Önöket a munkacsoportunk e, ülésén. Kerek nem akar felszólalni, az LCR nevében senki nem akar felszólalni, az LCR nevében ebben a témakörben akkor megadom a szót a szót Tun kollégának az ALDE frakció nevében. Köszönöm. És Danuka asszony kiváló jelentést írt, és nagyon jól kiemelte a nehézségeket a dokumentumban. Szeretnék néhány gondolatot azért megosztani önökkel a bizottsági szöveggel kapcsolatban, különösen 8-as irányjával kapcsolatban, mely az esélyenőségről szól. Meggyőződésem, hogy a diszkrimináció elleni küzdelem alapvető fontosságú minden olyan politikai esetében, amely a szegénység és a e, megkülönböztetés ellen próbál igyekszik fellépni. A diszkriminációmentesség az munkaerőpiac fejlődésének egyik alapvető feltétele. Efficient, especially at the member state level. In several member states we see almost... Sok tagállamban azt látjuk, hogy gyakorlatilag nincsen megfelelő esetjogi döntéshozatali hagyomány, az etnikai kisebbségek, a menekültek, a bevándorlók védelme nem biztosított. Ez így aztán egyrészt nemzetbiztonsági, másrészt eh, politikai bizonytalanságokhoz is vezet, eh, társadalmi instabilitáshoz is. In other areas, the situation... A, az életkori alapú diszkrimináció például aláássa a nemzedéknek közötti szolidaritást, és végső, végül, de nem utolsó sorban a nemek egyenjogossága még mindig nagy kihívás, különösen azokban a tagállamokban, ahol kifejezetten nagy a különbség a férfiak és a nők helyzetek között, ez a helyzet hazámban is. Úgy gondolom, a diszkrimináció elleni küzdelem a politikai spektrum jobb és baloldán egyúttal fontosnak kell, hogy legyen ezeket az ügyeket sokkal jobban is lehetne tükrözni a foglalkoztatás irányelvekben. E hivatkoznánk az európai szociális jogi pillére, amely hangsúlyozza a férfiak és nők közötti egyenlőség e, e, eszméjét, és az összes olyan helyzetet, amikor nem, nem azonos mércével mérnek embereket e, különböző tulajdonságaik miatt. Elnök, köszönöm szépen. A GUE e, nevében úgy látom senki nem mohet felszólalni, akkor Laurának adom meg a szót, Laura Kiának az EFDD frakció nevében. Grazie, Presidente, e grazie alla, alla collega. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégánk munkáját már a harmadik éve foglalkozunk ezzel a fontos dokumentummal, amely a foglalkoztatási politikákra vonatkozó e, iránymutatásokat e, érinti. Ez korábbi években én is voltam jelentéstevője ennek a fontos dokumentumnak, és e, látom, hogy az elkötelezettségünk és erőfeszítéseink ellenére bármit teszünk is itt a parlamentben, valóban az álláspont, valójában az álláspontunk gyengült, mert a tanács rendre e, figyelmen kívül e, hagyja nem csak a parlamenti szakbizottságokon belül folyó munkát, hanem e, a plenáris ülés kifejezett óhaját és szavazási eredményeit is. Úgy gondolom, hogy az elsődleges célunk az, hogy ezt megváltoztassuk, és, és Danoka asszony talán tudja is, hogy hogy lehet, lehet a leghamarabb gyomást gyakorolni e, a tanácsra, nevezetesen, hogy a parlament iránymutatását e, figyelembe vegyék. Úgy gondolom, hogy alapvető fontosságú számunkra, hogy olyan dokumentumot fogadjunk el, amely lehető legszélesebb e, támogatást élvezi, annak érdekében, hogy a bizottság és a tanács előtt megjelenve állni tudjuk a sarat. Tehát támogatom azt, amit kollégánk bevezetett, különösen a szociális pillére vonatkozó vonatkozásokat. Konkrét intézkedéseket kell kidolgozni, nem csak a munkanélküliség, hanem a, ez egyre sürgősebbé váló a szociális ügyek, a kirekesztés, a szegénység,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 a minimum jövedelem eh, eh, elképzelésének támogatására eh, korábban átamírott szöveget örömmel láttam tükröződni ebben az anyagban. Ez feltétlenül szükséges az eredményes szociális politikákhoz, de emellett be kell fektetnünk a jó minőségű oktatásba is. Természetesen horizontális megközelítés kialakítására van szükség az élettartamon, élethosszígtartó tanulás, oktatás, képzés E, ugyanilyen e, fontos, e, ezen kívül mindenki számára elérhető oktatásra képzésre kell lehetőséget biztosítanunk. Fontos a körkörös gazdaság, fontos a kizöldítés, mindezek olyan ágazatok, ahol beruházásokra van szükség, és amint ezek a beruházások megtörténnek, fontos, Fontos, hogy attól kezdve a 3%-os korlátokhoz ne ragaszkodjunk, hanem bátorítsuk a tagállamokat arra, hogy az adónyomás csökkentsék, ugyanis az adónyomás, illetve az adóharmonizálás visszatasítása óriási akadályokat jelent Európa egész számára, ez nem tesz jót Európa foszilis üzemanyag felhasználásának például, és széndiokszid termelésének sem. A minimális jövedelem segítheti azokat, akiknek nincsen bevétele, hogy a társadalmi integrációból ne maradjanak ki teljes mértékben. E, természetesen szükség van a gyermekek és az idősek gondozására. Biztosítanunk kell, hogy mindenki hozzá tudjon járni az alapvető férni az alapvető szolgáltatásokhoz, az energia, a távközlés, a közlekedés szempontjából. E, ez a 2018 Európájában e, egyszerűen elképzelhetetlen, hogy ne valósuljon meg. Ami a nyugdíjreformokat illeti, nem teljesen értek egyet, mert úgy gondolom, hogy nem az egyetlen megoldás, az egyetlen megoldás nem lehet az, hogy hogy az életkort meghosszabbítsuk, a, bocsánat, hogy a, az, az aktív életkort meghosszabbítsuk, egyre jobban kitoljuk a nyugdíjkorhatárt, az idősebb munkavállalókra kell rábízni, hogy meddig akarnak dolgozni és mikor akarnak nyugdíjba menni a jelenlegi nyugdíjkorhatár mellett. És hát vannak olyan szakmák, amelyek kifejezetten igénybe veszik a munkavállalókat. Itt nem elvárható, hogy aránytalanul sokáig kelljen dolgozni a munkavállalóknak lehetőséget kell biztosítani a korai nyugdíjba bevonalásra, és ö, oda kell, át kell gondolnunk arra, hogy milyen módon lehetne rugalmas megoldásokat alkalmazni arra, hogy esetleg a nyugdíj előtt állók rövidített munkaidőben dolgozzanak, és ezt lehetőséget teremtene a fiatalok, fiatalok munkaerőpiaci bevonására is és egyfajta fokozatosságot jelentene a nyugdíjbevonók számára is, és ez a nemzedékek közötti szolidaritást is erősítené. A nehéz munkát magába foglaló foglalkoztatási területeken pedig ugyancsak segítenünk kell Eh, bizonyos rugalmassággal. Összességében szeretnék magam részéről hozzájárulni egy olyan határozott dokumentum eh, előkészítéséhez, amelyet a bizottság nem tud figyelme kívül hagyni eh, szemben a korábbi hagyományaival. INF Group. Köszönöm, Dominik Márten következik az INF nevében. Merci. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm a jelentéstevőnek de ami ezt a foglalkoztatás politikai irányelvet illeti, a tagállamok részéről megfogalmazandó foglalkoztatás, politikai iránymutatásokat, ezzel kapcsolatban én már néhány hete elmondtam, hogy ez csak egy kívánságlista. Nyilván, hát támogatjuk ezeket a kívánságokat, nyilván mindenki szeretne dolgozni, és mindenkinek kívánjuk, hogy ez legyen is, valósuljon is meg. E, azonban ezek a kívánságok egyetlen, ezeket nem veszik figyelembe se a tanácsban, sem a bizottságban. E, én kérdezem, hogy most mit csinálunk itt ma e, délelőtt? órákat dolgozunk évente, számos órát ezeken az iránymutatásokon, a foglalkoztatás politikai iránymutatásokon, ez már néhány hete is elhangzott. A jelentést tevő az, hogy tesz néhány jó javaslatot, amit megköszönünk, de számos módosító javaslat számunkra nem igazán támogatható, mint például az Európai Szociális pillér integrálása az 5-ös és a 11-es módosítás. Nem tudom, hogy ez itt mit keres. Aztán az európai szemeszter integrálása, egyes módosítás nem értem, mi köze ennek ehhez. Mi a preferenci, preferenciából indulunk itt ki? Én a családtagomat preferálom az ismeretlenekkel szembe, a szomszédomat a külföldi, esetleg másokkal szembe, és a franciaként a francia munkavállalót preferálom másokkal szembe, és itt a a 30 és 34-es módosításokról beszélek, ahol a bevándorlók és a migránsok támogatásáról van szó, 6 millió munkanélkül van Franciaországban, illetve 9 millió a szegénységi küszöb alatt Franciaországban. Olaszországban, Spanyolországban, Németországban is e, emlék, beszélhetünk erről. Sokszor Németet, Németországot ról beszélünk, mint példaországról, de nevetségesek a fizetések. Igen, és a nemzeti, tehát az adott ország állampolgárait részesítjük előnybe a munkahelyek esetében, és ilyen értelmű módosító javaslatokat fogunk benyújtani. Köszönöm szépen, igyekeztem röviden fogalmazni. Igen, nagyon röviden thank you. Köszönöm szépen. The other Mr. Martin asked for the floor. Megadom a szót a jelentkezőnek. A másik Márten úrnak is megadom a szót. Igen, Eduard Mártánnak. Nekem is lenne néhány megjegyzésem e, ezekkel az iránymutatással kapcsolatban, e, hogy a kollega is utalt erre. E, ennek a célja a munkaidő csökkentése. Németországban az IG Metallnak sikerült megegyeznie, bizonyos munkavállalók 28 órás munkahéten dolgozhatnak. Én azt mondom, hogy ez teljesen normális manapság, főleg, hogyha a digitalizációból, a robotizációból indulunk ki, tehát meg kell beszélni azt, hogy hogyan osztjuk meg ezeket a, a fejlődés gyümölcseit. Nem lehet a teljes foglalkoztatás felé, de közben a nyugdíjkorhatár folyamatos emelése felé haladni, ez nem működik. Ami a fiatalokat illeti és a szakképzést, egyes országok teljesen hátat fordítottak ennek. 80-as, 90-es években Franciaország az egyik szakmunkás képzőt a másik után zárta be. És azt, gond, azt abban az illúzióban ringattuk magukat, hogy majd mindenki évekig egyetemeken tanul, és ez lesz a jövő. Jó, hát nagyon örülök neki, hogyha a fiatalok egyetemen tanulnak, de ne felejtsük el, hogy a szakmunkás képzésre is szükség van, a fiatalokat megfelelő szakmák felé is kell irányítani. Számos országban, Franciaországban is nem csak ott, nagy feszültségek vannak, nincsen megfelelő képzés, a piac igényeinek nem tudunk megfelelni. Az élethosszig tartó oktatás, képzés is elengedhetetlen. Azt hiszem, hogy Tiszen asszonyjal folytatott vitában tegnap ezt hangsúlyoztuk többször is, illetve a dolgok maguktól nem oldódnak meg. Nem lehet az, hogy egy adott helyen megszüntetjük a munkahelyeket, a másik helyen meg munkahelyeket hozunk létre, de a kettő között több száz kilométer van. Nagyon fontos, hogy segítsük a mobilitást is, támogassuk ebben a, a munkavállalókat. Vannak olyan munkavállalók, akik hajlandók máshol munkát vállalni, de nem, nem tudják ezt megengedni maguknak. Erre is gondolni kell. Gondolni tehát arra, hogy lehetővé váljon valaki számára az, hogy, hogy elköltözzön oda, ahol munka van, vagy utazzon. Ezek az én javaslataim, majd módosító javaslatokat nyújtok be. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Eduard Mártánnak. Nincs, nincs más javaslat, nézek, vagy hozzászólási kérés, nézek a bizottságra. Szeretne -e hozzászólni a bizottság képviselője? Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, a foglalkoztatási iránymutatások nagyon fontosak intézményi szempontból. Hiszen ezek a jogi alapját adják a közös beszámolásnak, amit a bizottság készít a tanácsnak évente, illetve az ország specifikus ajánlásokat is a foglalkoztatási és szociális területen. Idén ezekkel a javaslatokkal megpróbáltuk teljesen integrálni azokat a kinyilatkoztatásokat, amelyek az európai szociális pillérre összefüggően fogalmazottak meg, nem csak a tagállamok, hanem az Európai Parlament szintjén is. Fontos hangsúlyozni azt is, hogy gyakran a pillérben eh, megfogalmazott elvekből indultunk ki, és hogyha nem sikerül e-, ezt eléggé eh, figyelembe venni, igyekeztük a lehető legjobban figyelembe venni, összekapcsolni tehát ezeket a kérdéseket. Nyilván a foglalkoztatási iránymutatások ennél eh, szélesebb körűek, de ez a logika eh, található meg az Európai Bizottság javaslatában, fontos ezt hangsúlyozni. Most eh, nem akarok jelen pillanatban a jelentés tervezetre jobban kitérni, minden esetre üdvözöljük az, ezt az iránymutatást, az európai szociális jogok pillérét veszik, ezt figyelembe veszik, ezt integrálják, ezt a szemeszterben is figyelembe vesszük. Nem csak a bizottság ösztönözheti ennek megvalósulását, hanem az Európai Parlamenttől, a tagállamoktól is ezt várjuk, illetve a szociális partnerektől és polgároktól. Köszönöm. Köszönöm akkor a jelentéstevőnek adnám meg a szót, és kérdezem, hogy röviden reagálna-e a vitára. Tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, természetesen. Nagyon hálás vagyok az árnyék jelentéstevőknek. Egyetértek a legtöbb megjegyzése, főleg Laura megjegyzéseivel, hiszen egyeztettünk, volt, e, e, illetve e, most ez egy fordított szerep volt a jelentéstevő, én meg az árnyék jelentéstevő, és most fordítva van. Köszönöm szépen a bátorítást a bizottságtól is, az Európai Bizottságtól is, hogy figyelembe veszik a megjegyzéseinket, és ahogy látjuk, már korábbi parlamenti álláspontokat is figyelembe vettek. Márta Nor Dominik Márton úrnak hadd mondjak néhány megjegyzést. A 31-es módosítás, a 8-as iránymutatás és a diszkriminációmentesség természetesen eltér a politikai álláspontunk. A mi álláspontunkat ismerik, főleg azért, mert parlamenti jelentéstevő voltam a diszkrimináció mentesség stratégiai állásfoglalását illetően 2006-ban már, akkor is már e, problémák merültek fel Franciaországban 2007-ben. E, a lakosság egy részét de facto diszkriminálták, azt remélem, hogy a frakciók nagy része támogatja majd ezt a javaslatot. A bevándorlókra, migránsokra és az etnikai kisebbségekre, illetve egyéb sebezhető csoportokra vonatkozóan, hogy ő, őket tehát ne diszkriminálják. Ez egy politikai álláspont. Remélem, hogy többségi politikai álláspont az Európai Parlamentben. Azt is el kell mondanom, hogy a parlamenti mandátum lejárta előtt lemondok a mandátumomról, mert a lett választásokon fogok részt venni. Ezt a jelentést egy új, de nagyon tapasztalt kollega fogja átvenni. Remélem, hogy sikerül ezt lezárni. Köszönöm a kollégáknak az együttműködést. Ez az ön utolsó ülése a foglalkoztatási bizottságon? Meg így jövő héten itt leszek, és március elejével. Jó. Akkor a következő ülésen el tudjuk búcsúztatni. Sajnálatos, hogy nem tudja ön lezárni ezt a jelentést de persze látom a döntésének logikáját is, minden jót a választásokon. A módosítások benyújtásának határideje február 28, 12 óra. Aki szeretne módosítást benyújtani, tegye meg. Addig. módosítások megvitatása március 21-22-én a szakbizottságban, szakbizottsági szavazás 25-26-án, és az ön által meghatározott szellemben tesszük ezt majd meg. A 17-es napirendi pontot le kellett vennünk a napirendről, el kellett halasztanunk, mert akik szerették volna bemutatni ezt a jelentést, ezt a témát, sztrájk miatt nem tudtak ide jönni. Hát korábbi szakszervezeti vezetőként azt kell, hogy mondjam, hogy hát én örülök a sztrájknak magának. Minden esetre a következő ülés február 26-27-én lesz. Ha nincs egyéb kérdés, felvetés, akkor lezárom az ülést. Köszönöm.